Uh, Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Azt kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, mert elkezdjük a szavazást. Per favore, potete inserire la... Mindenkit megkérek, hogy tegye be a kártyáját a készülékbe, és térjünk rá rögtön a szavazásra. Ez a mai egyetlen szavazásunk Muniz, Muniz jelentésről. A címe az EU, mint globális szereplő, a multilaterális szervezetekben betöltött szerepe. Jó, tehát akkor térjünk rá az ötös kompromisszum szavazására. Aki mellette van, az tegye fel a kezét. Ellenszavazatok, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Akkor szavazzunk a 62-es módosítóról mellette. Ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 63 mellette. Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette. Ellene, tartózkodást elfogadtuk, a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodást elfogadtuk, és ezzel rátérünk a 70-es módosítóra mellette ellene tartózkodást elutasítottuk. 71-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 72-es mellette ellene, tartózkodás, ez nem világos, úgyhogy ellenőrizzük az elektronikus kártyákkal. Megnyitottam a szavazást a 72-esről. Lezárom a szavazást. Nem, nem, még nem. Jó, akkor még nem, egy pillanat. Várjunk. Csak kényelmesen, csak nyugodtan. 50 szavazókártyát tettek be a készülékbe. 52, most akkor 52, lezárom a szavazást. Tehát akkor 27-23 arányban elfogadtuk, és a 73-as következik mellette. Á, igen, elnézést. A 72-est, ha jóvá hagyták, akkor a 74-es következik. Tehát a 74-es mellett ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk 75-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 76-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 78-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk Várjunk egy pillanat, mert Brock úr még itt telefonál, megvárjuk, amíg befejezi, ne zavarjuk őt a telefonálásban. 79-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 80-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 82-es jó, akkor ellenőrizzük, megnyitom a 81-esről az elektronikus szavazást. 54-54, <laughs> béni, chiuso. Nos, tessék, 54-en szavaztak, 22-30 arányban nem jóvá hagytuk, hanem elutasítottuk. 82-es ki van mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk, és jön a hetes kompromisszum három részben. Első rész mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, ez nem biztos, tehát a hetes kompromisszum második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. Nos, akkor mind az 54-en szavaztak, 26-28 arányban elutasítottuk. A harmadik rész következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Jön a 80 hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor, ha ezt jóvá hagytuk, a 89-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás nem világos, úgyhogy a 90-es nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Benissimo, 55-55. Na most akkor 55-en szavaztak, 27-28 arányban, egy szavazattal bukott ez el. A 91-es következik mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 92-es mellette. Jó, akkor kérték a 91-est, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 91-est. Manca un voto. Egy szavazat hiányzik még. Van egy kolléga, aki nem figyel. Nos, akkor 23-30 arányban ezt elvetettük, 92-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as visszavonták, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 97-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 98-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 99-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, jön a százas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 101-es mellette, ellene, Hát kétséges ez, úgyhogy akkor szavazzunk elektronikusan is, jó? A 101-esről megnyitom a szavazást. Aperta la votazione, sono 58-58. Jó, akkor 58-an szavaztak. Lezárom a szavazást, 25-31 arányban elutasítottuk, 102-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 103-as jó, 102-est ellenőrizzük, megnyitom. 58-58, chiusa. Jó, 58 an szavaztak. Lezárom. Elutasítottuk 25-32 arányban, 103 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Jó, akkor a 104-est ellenőrizzük elektronikusan megnyitom a szavazást. 58-58, <laughs> e chiuso la votazione. 29-29. Eh, avevate ragione nel porre in dubbio. Igaza van, igaza van, 58-an szavaztak, 29-29 mellette is ellene, úgyhogy igaza volt, hogy ezt kérte. A 8-as kompromisszum következik, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 100 13-as következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, akkor a 120-asról kell szavazni mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 121-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk, 122-t visszavonták, akkor a 125-ösről fogunk szavazni, de még a 121-est előtte ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Stiamo votando il 121. Tehát még a 121-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Na akkor 256, azt nem hiszem, hogy a szemüvegemet ki kellene cserélni, ezek szerint jól láttam. Szóval akkor a 122-t visszavonták, 125 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 123 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 126 mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 124 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 127 az egyes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodás. Hát ezt nézzük meg, nekem nem világos. 130-ason megnyitom az elektronikus szavazást. Tehát a 130-asról szavazunk, azoknak a kedvét mondom, akik nem figyeltek, ketten nem szavaztak még, jó, akkor lezárom így is, nem a jégre mindenki szavazott, tehát akkor 21-31 arányban elutasítottuk. A 100... 31, nem. Igen, igaza van, mondja az elnök úr. Akkor a 131-es ugye kiesik, és a 132-es következik, megnyitom a szavazat. <laughs> Tehát emeljék fel a kezüket, mondja az elnök úr. 132 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 133 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette, ellene, elutasítottuk, kettes szobeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk úgy tűnik, de nézzük meg a kettes szóbeli módosítót, megnyitom az elektronikus szavazást. Bene, hanno votato tutti, chiusa. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nos, akkor 30-29 arányban elfogadtuk, igazuk volt egy szavazattal, de elfogadtuk. Nos, akkor, ha ezt elfogadtuk, a 137-es következik, mert ugye jóvá hagytuk, tehát 137 mellette. Ellene. Tartózkodás nem világos. Nézzük meg a 137-est is. Még két kolléga szavazata hiányzik. Már csak egy. Elfelejtett szavazni? Na. Szavazott, lezártuk. 28-23 arányban elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-et visszanyom, visszavonták, 140-es mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 148-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 150-es jó, akkor a 149-est ellenőrizzük elektronikusan, tehát 149-es. Hanno votato tutti, chiuso la votazione. Lezárom a szavazást. 28-29 arányban utasítottuk el. 150-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 151 mellette. Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, 152. Jó, ellenőrizzük a 151-est. Nem kéne mondanom, hogy úgy tűnik, és akkor elhinnék. Még hiányzik néhány szavazat. 59-en szavaztak, 25-32 arányban utasítottuk el. 152-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 153 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 154 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, jön a 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, jó, 14-est ellenőrizzük, megnyitom elektronikusan a szavazást, tehát a 14-esről szavazunk. Még hárman nem szavaztak, kettő, két kolléga nem szavazott. Jó, lezárom a szavazást. 34-22 arányban elfogadtuk. <clears throat> Tehát akkor a 15-ös jön mellette. Ellene tartózkodás nem világos. Akkor a 15-öst is megnyitom elektronikusan. Még mindig két kolléga van, aki nem szavazott. Lezárom a szavazást. 28-27 arányban elfogadtuk. 16-os mellette ellene. Hát, ez se világos. Úgyhogy inkább elektronikusan ellenőrizzük. 16-osról szavazzunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33-26 arányban elfogadtuk, 17-es. Igen, a 16-osról szavaztunk, most jön a 17-es mellette. Tehát akkor 17-esről szavazunk most. Parancsoljon. Parancsoljon, mi a probléma? Elnök úr, egy picit tisztázzuk már, hogy most miről szavaztunk, mert más szám jelenik meg a képernyőn, mint amit ön mond. Mi a táblát néztük, és a tábla szerint szavaztunk, persze beszélgettünk is közben. Hát a 16-osról szavaztunk elektronikusan, de közben a képernyő meg a 17-es látszik, mi azt hittük, hogy ez a 17-es. Kérem, hogy a 16-osról szavazzunk még egyszer. Jó, rendben mondja az elnök úr, rendben, rendben, rendben. Én azt mondtam, hogy 16 egyébként, mondja az elnök úr. Az rendben van, de akkor ez a technikusok hibája, hogy a 17-es van kiár, kiírva. Engem kellene, hogy rám kellene, hogy figyeljenek, mondja az elnök úr. Mindig az elnök hangját hallgassák, csak szerényen hadd jegyezzem meg. Ilyen esetekben szerintem nem lehetne megismételni. Sajnálom. Na, 17-esről kell szavazni. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 17-est elutasítottuk. Jó, megint kérek szavazást, akkor a 17-esről szavazunk. 17-es, mondja az elnök úr, a táblán közben a 18-as van kírva. Ne nézzenek a táblára, mondja az elnök úr. Ne nézzenek oda, a 17-esről szavazunk. Ketten nem szavaztak, lezárom a szavazást. 27-28 arában elutasítottuk és most jön a 18-as mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellette, ellene, nem világos. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást a 27-esről. Lezárom a szavazást. 25-32 arányban elutasítottuk. Most jön a 28-as. Nem a 28-as, nem, a 30-as következik. Mert a 3-assal kompatibilis, tehát 30-as mellett ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene. Tartózkodás elutasítottuk 34-es mellette ellene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 38-as, jó, ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen és 28 nem, tehát ez azt jelenti, hogy elfogadtuk. 39-es következik, mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette, ellene. Tartózkodás nem világos. Nézzük meg a 40-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. A 40-esről szavazunk. Lezárom. 30-30, tényleg, és ezt el is utasítottuk ezzel. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46 mellette, ellene, nem világos. 46-ost megnézzük elektronikusan, benyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. 29-31 arányban elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Nem emelték fel a kezüket. De azért azt mondom, hogy ezt elfogadtuk. Az 53-as következik. Kérem, hogy mindenki emelje fel a kezét. 53 mellett ki van ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette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 60-an szavaztak, 60 kártya van benn, 28-32 arányban elutasítottuk. Most jön az INTA bizottság egyes módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nos, <clears throat> van egy javaslat, arra vonatkozóan a titkárságtól, hogy szavazzunk blogban 4-től 10-ig. Van-e valakinek ellenvetése ezzel kapcsolatban, hogy felgyorsítsuk a szavazást? Nincs? Jó, ha ez így rendben van, akkor elnézést kérek. Tehát a négyest azt meg kellett volna szavazni. A négyesről szavazzunk először mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a 11-est ellenőrizzük? Jó. Megnyitom a 11-esről az elektronikus szavazást. 60-an szavaztak, 27-32 arányban ezt elutasítottuk. Akkor jön az elektronikus szavazás, az így módosított jelentéstervezetről, megnyitom a szavazást. Mancano. Még hiányzik egy-két szavazat. Két kolléga nem adta le a szavazatát. Lezárom a szavazást. Még egy hiányzik, de mindegy, lezárom. 53-5 arányban elfogadtuk. Gratulálunk Muniz kollégának. De még Brok úr kíván szólni valamit, úgyhogy meg is adok neki a szót. parancsolja. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata. De Brock úr most magánbeszélgetést folytat, úgyhogy nem ér rá, úgy látom. Kedves Brock úr, szót kért, nem kért szót még sem? Jó, nem, bocsánat, akkor nem. Akkor mindenkit emlékeztetnék, hogy vegye ki a szavazókártyáját a berendezésből, és vigyen magával. Ne felejtsék itt a teremben a kártyájukat. Nos, akkor a rendünk következő pontja a meghallgatás az emberi jogok türkmenisztani helyzetéről. Eszmecsere türkmén emberi jogvédő, jogi védőkkel. Hagyok néhány percet, hogy a vendégeink le tudjanak ülni. Onorevole Salafranca, prego. Salafranca úr, parancsoljon. Eh, Igen, köszönöm, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék gratulálni az előadónak az eredményekért, és azért, hogy elfogadták ezt a jelentést. Tehát szerettem volna gratulálni az előadónak a szavazásért és az, a jelentésért, és nagyon fontos, hogy kifejtsük, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok szóbeli módosítót nyújtottunk be, azért támogattuk ezt az elképzelést, és szeretnék erre emlékeztetni arra, hogy az előadó nagyon sokszor visszautasította az én frakciómnak a szóbeli indítványait, és most nagyon örülünk neki, hogy elfogadta őket. Köszönöm szépen, Franka úr, ezt a pontosítást. És most rátérhetünk a napirendünk 8. pontjára, ami, ahogy mondtam már az előbb, meghallgatás az emberi jogok türkmenisztáni helyzetéről eszmecsere türkmén emberi jogi jogvédőkkel. Tudják, hogy a partnerség és együttműködési megállapodás amelyet nemrégiben írtak alá, az ugye a parlament elé kerül majd júniusban, és ez lesz a munkánk középpontjában. Tehát időszerű erről tárgyalni. Ez az országok különösképpen, ebben a térségben különösképpen Türkmenisztán is most, hát hogy is mondjam, stabil, de stabil kormánya rendelkezik, de az emberi jogokat azonban ritkán védik meg, vagy erősítik meg, olyan módon, ahogy mi ezt megszoktuk. Az ázsiai, közép-ázsiai országok delegációja néhány kollégával együtt, akik csatlakoznak, valószínűleg ellátogat majd Türkmenisztánba és Üzbegisztánba is az elkövetkezendő napokban, azt hiszem 26-ától 30-áig, tehát április 26-tól 30-ig. Tudjuk, hogy mennyire nehéz a kapcsolatot felvenni a független szervezetekkel ezekben az országokban, hát azt mondanám, hogy Türkmenisztánban ez lehetetlen. Megpróbáltuk tehát azt megszervezni, hogy akkor itt találkozhassunk ezekkel a szervezetekkel, civil szervezetekkel, hogy meg tudjuk hallgatni a, nem a kormány oldal véleményét, hanem a valósághoz közelebb álló felek véleményét. Itt van velünk Farid Tukbatullin, aki egy olyan aktivista, aki személyesen szenvedte el az üldöztetést a rendszer részéről, Európába kellett elköltözzön, és Európában is továbbra is kapcsolatban van honfitársaival, gyakran utalt a helyzetre, támaszkodva azokra a forrásokra, a, amelyek a rendelkezésre állnak. Jegyiszláv Ahmadov is itt van a civil társadalom képviseletében, és végül pedig Veronika Zentegoldstone asszony, aki a Human Rights Watch képviseletében van itt. A Human Rights Watch szervezetet az Európai Parlamentben jól ismerjük, nagyon sokszor tartottunk meghallgatást, nagyon sokszor jöttek el beszámolni. Tehát mielőtt átadom tisztelt vendégeinknek a szót, szeretném az Emberi Jogi Albizottság elnökének megadni a szót. Hautala asszony parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek az eszmecserének a háttere az, hogy a külügyi bizottságban februárban elfogadtunk egy nem jogszabályalkotási állásfoglalást, amely kritikusan fogalmaz meglehetősen az előfeltételekkel kapcsolatosan, vagyis a partnerségi és együttműködési megállapodás ratifikálásával kapcsolatos feltételek összefüggésében. Ez egy nem jogszabályalkotási állásfoglalás, és a külügyi bizottság úgy érvelt akkor, hogy a végleges jóváhagyó szavazás a parlament részéről a partnerség és együttműködési megállapodás mellett halasztásra került egészen addig, amíg a parlament és a külügyi bizottság meg nem látogatja az országot. Jövő héten lesz ez a látogatás. Közösen szervezzük ezt a közép-ázsiai delegációval. Üzbegisztánban is lesz egy látogatás, ezzel összekötjük a türkmenisztáni látogatást, és ez egyfajta teszt lesz arra nézve, hogy az Európai Parlament mennyire tudja komolyan felülvizsgálni a partnerség és együttműködési megállapodások előfeltételeinek teljesülését, és itt a parlament kulcsfontosságú helyzetben van. Ez a módosítás arra vonatkozik, hogy a parlament a Lisszaboni szerződés alapján új kompetenciát kapott, hogy igent vagy nemet mondjon nemzetközi szerződésekre, mielőtt megkötik őket. A külügyi bizottság jóváhagyásával és Nikolaj asszony, az előadó jóváhagyásával az Emberi Jogi Albizottság tárgyalta szakértők és civil szervezetek képviselőinek bevonásával az emberi jogi aspektusait ennek a partnerség és együttműködési megállapodásnak, és a kép nagyjából úgy fest, ahogyan az az állásfoglalásban is található, amit az Európai Parlament fogadott el. Van egy nagyon fontos intézményközi kérdés itt. A nem jogszabályalkotási állásfoglalásban több ponton, több bekezdésben a parlament felhív arra, hogy egy újfajta monitoring mechanizmus alakuljon ki, hogy a parlament tovább nyomon tudja követni az emberi jogi aspektusok teljesülését a partnerség és a megállapodás összefüggésében. Feltettem egy kérdést a külügyi szolgálatnak ezzel a nyomon követési mechanizmussal kapcsolatosan ez múlt héten történt, és egy eléggé kiábrándító választ kaptam. Az Európai Külügyi Szolgálat úgy fogalmazott, hogy nem fogja végrehajtani ezt az új monitoring mechanizmust, konzultált jogi szakértőkkel ezzel kapcsolatosan, és arra a következtetésre jutottak, hogy egy ilyen mechanizmus súlyosan aláásná és torzítaná az intézmények közötti egyensúlyt. Itt a parlamentnek nagyon éberen kell eljárnia, hiszen a mi felülvizsgálati jogainkról van szó. Elnök úr, én azt javasolnám, hogy hivatalosan a külügyi bizottság nevében kérjen jogi véleményt erre vonatkozólag és vizsgálja felül az Európai Külügyi Szolgálat válaszát, hiszen ez egy negatív válasz volt a parlament felé a monitoring mechanizmussal kapcsolatosan. Én nekem meggyőződésem, hogy ez egy olyan helyzet, amikor a külügyi bizottság azt kellene kérnie, hogy a parlament legyen az egyetlen szerv, amely véleményt ad erről, hiszen ez mutatja majd meg, hogy a parlament hogyan tudja felülvizsgálni ezeket a megállapodásokat, úgyhogy intézményes érdekünk fűződik ehhez igen erősen. Ennyit szerettem volna mondani, itt vannak a szakértők, ők majd kifejtik az emberi jogi szempontokat, és hogy ezek hogyan érvényesülnek Türkmenisztánban. Köszönöm szépen. Grazie. Presidente Autola. Köszönöm szépen. Hautala elnök asszony, akkor meg is kezdhetjük a meghallgatást, és azzal kezdjük, hogy Farid Tuk Batullint hallgatjuk meg. arra kérem, hogy próbáljon meg körülbelül 5 percben beszélni, hogy aztán legyen idő az eszmecserére a többi kollégával. Tulin úr, parancsoljon! Спасибо большое за приглашение на столь важное для нас мероприятие и я был рад услышать о том, что все-таки представители Европейского парламента интересуются ситуацией в Туркменистане, что их беспокоит. Nagyon örülök, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és hogy az Európai Parlament érdeklődik a türkmenisztáni emberi jogi kérdések iránt. És annak is nagyon örülök, hogy az Európai Parlament tagjai számára érdekes kérdés az, hogy Türkmenisztában hogyan áll az emberi jogok kérdése. Örülök, hogy ez önök számára lényeges kérdés. Az elmúlt húsz évben Türkmenisztánban totalitárius rendszer működik, és nagyon sok nemzetközi szervezet, az OECD, az Európai Parlament, az ENSZ kifejtette azt az álláspontját, hogy párbeszédet folytat a türkmén kormányjal, és fokozatosan majd javulni fog a helyzet, de a korábbi elnökünk lemondott, az új elnök ugyanazokat az, a módszereket alkalmazza, mint a korábbi. A parlament bizonyos jogszabályokat elfogadott Türkmenisztánban, néha ezek jó törvények, de ez nem jelenti azt, hogy sokat változtatna mindez a helyzeten amiatt, ahogyan végrehajtják ezeket a jogszabályokat. Ez egészen más. Nagyon sokszor a parlament elfogad törvényeket, aztán azokat nem hajtják végre, úgyhogy nem túl rózsás a helyzet. Néhány példát is mondanék erre. Például az a módszer, hogy pszichiátriai kezelésekkel büntetik az embereket. Ezt megint elkezdték ezt a gyakorlatot, és sokszor kényszerítik az ellenzékieket, hogy elmegyógyintézetbe vonuljanak. neveket is tudnék ezzel kapcsolatosan említeni. Gildisa Budákov például 80 éves, és mégis volt bátorsága kiállni és interjút adni a Szabadság Rádiónak, és most egy elmegyógyintézetben van. Azután a Szabadság Rádiónak egyik újságíróját is követte a titkos szolgálat, titkos rendőrség, és többször büntetés szenvedett el, fekete listára vették, nem dolgozhat Türkmenisztánban, és nem is hagyhatják el az érintett személyek az országot. A legidősebb fia sem tudott munkát találni Törk, Türkmenisztánban, és el sem hagyhatta Türkmenisztánt, és ezért öngyilkos lett. Őt Muhammad Muratnak hívják. 2010 végén, decemberben Gudmantana Csillaf házát megkövezték, fiatalok egy bandája. Ez egészen új jelenség, ilyesmi nem fordult elő korábban. A Berdiev család is nagy tragédiát eh, szenvedett elő. Közletemberek voltak, és a titkos rendőrség eh, lefoglalta a vagyonukat, megkínoszta a családtagjait, és bíróság elé állították őket bár törvénytelen volt ez az eljárás, mégis nagyon nagy nyomás alá helyezték az érintetteket. És többször elmegyógyintézetbe utalták a családanyát, ő többször öngyilkosságot kísérelt meg, megpróbált, megpróbált egy másik személy Moszkvába utazni egy gyógykezelésre, ami Türkmenisztánban nem elérhető, és nem engedték meg neki, hogy Türkmenisztánt elhagyja, csak azért, mert rokona az egyik ellenzéki politikusnak. Ez az egész gyakorlat, hogy a rokonokat gyakorlatilag tuszként tartják fogva, mármint az ellenzéki politikusok rokonait, ez már több éve jelen van. Aztán vannak más példák is a közelmúltban, egy fiatal énekeseknek egy csoportját letartóztatták. Úgy volt, hogy egy török rádiónak fognak interjút adni. Az ő rokonaikat is bíróság elé állították, és el is ítélték őket. Ez csak néhány példa a visszaélésekre, és tudom, hogy nagyon kevés az időnk, hogyha esetleg kérdéseik vannak, akkor azokra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen, ahogy mondtam korábban, lesz lehetőség az eszmecseré, eszmecsere során a pontosításokra, és még a részletek megvilágítására. Jácsiszláv Mahmedov asszonynak adom át a szót, aki a Türkmén Demokratikus Polgári Uniót képviseli, és azt kérem, hogy ő is próbáljon 5 percben szólni most, hogy aztán legyen később idő az eszmecserére. Parancsoljon, parancsoljon, nagy érdeklődéssel hallgatjuk. Я хочу выразить благодарность за то, что э, был приглашен сюда, и мне, э, у меня появилась возможность выступить перед вами с этой высокой трибуны. Nos, elnök úr, én nagyon örülök, hogy önökhöz szólhatok innen az elnöki pulpitusról. Amikor a Türkmenisztánnal kapcsolatos ügyeket beszélik, illetve az EU-türkmén kapcsolatokat, én arra kérném önöket, hogy ne kövessék el ugyanazokat a hibákat, amelyeket az ENSZ kollégái elkövettek. Soha nem ástak le a gyökerekig egy adott ország helyzetét illetően, és nem követelték meg Türkmenisztántól, hogy töltse, hogy teljesítse a kötelezettségeit. Természetesen támogattuk Türkmenisztán semlegességét, de Türkmenisztán soha nem teljesítette a nemzetközi kötelezettségeit. Lemaradtak erről a vonatról. És ezért sürgetném én önöket, ezért kérném önöket arra, hogy amikor Türkmenisztánról beszélnek, döntéseket hoznak, ezt mindig vegyék figyelemben. Nagyon nehéz együttműködni olyan országokkal, ahol elnyomó rendszer van hatalmon. Az együttműködésnek előfeltételeken kell alapulnia. Feltételeket kell szabni előzetesen ehhez az együttműködéshez. El kell mondanom önöknek, hogy a mi vezetőink nagyon ravaszak, és tudják, hogy hogyan tudják megúszni a kötelezettségek teljesítését, amelyeket egyébként nemzetközi szinten elvállaltak. Nagyon fontos azt megkövetelni, hogy minden politikai foglyot engedjenek szabadon. Legyen vége a politikai elnyomásnak. 15 ezer ember szenvedi ezt meg, aki fekete listán van. Őket le kell venni a fekete listáról, a civil társadalmat újjá kell építeni. És persze, ha mindez teljesülne, akkor nem lenne akadálya az együttműködésnek. Ezt mondják el a másik félnek. Szeretném a figyelmüket arra is felhívni, hogy milyen jogsértő helyzet van. Van egy olyan börtön, ami úgy néz ki, mint egy koncentrációs tábor, és tulajdonképpen koncentrációs tábor is. Az ott lévő embereknek nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy a családtagjaikat lássák, de még az ügyvédjüket sem láthatják. El vannak vágva a külvilágtól, teljesen úgy élnek, mint egy koncentrációs táborban. Kérem, hogy ezt is, ezt is tegyék fel a napirendre a türkmén kormányjal tárgyalják meg ezt a kérdést. Tudom, hogy nagyon szorít minket az idő, de még azt is szeretném kérni önöktől, hogy az édesanyákra is fordítsanak külön figyelmet, beszéljenek azokkal az édesanyákkal, akiknek a fiait börtönbe zárták. Nagyon sok fiatal is érintett, aki kábítószerfüggő, és hát nem volt más lehetőségük erre, kényszerítették őket. Tudjuk, hogy a kábítószereket Tajikisztánból hozzák nagy mennyiségben Türkmenisztánba, és a kormány tulajdonképpen szponzorálja ezt, támogatja ezt a tevékenységet. Vegyék figyelembe azt a tényt, hogy a nemzetközi szervezetek passzív hozzáállása miatt, és a, emiatt a csend miatt, ami Türkmenisztánt körülveszi, úgy tűnik, mintha elfogadná a nemzetközi közösség azt, amit a kormányunk tesz. Úgyhogy én sürgetném öröket arra, hogy az előzetes feltételeket szabják meg, és ezek teljesítése alapján döntsék el, hogy együtt kívánnak-e működni Türkmenisztánnal. És én figyelmeztetem őket egy új fogalom veszélyeire, demokrácia, gazdaságon keresztül. Soha semmilyen elnyomó nem, rendszert nem lehetett megváltoztatni gazdasági kapcsolatokon keresztül mert tulajdonképpen elrejtőzik a, az elnyomó rendszer a gazdaság mögé. Türkmenisztán körülbelül 2-3 százalék, körülbelül az Európai Uniónak 2-3 százaléknyi olajat, gázta de Ezt vegyék figyelembe. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Akkor, ahogy mondtam, korábban. A Human Rights Watch képviselője következik, őt már nagyon régóta ismerjük, többször eljött hozzánk az Európai Parlamentbe, és most pedig az emberi jogi helyzetről fog minket tájékoztatni Türkmenisztánban, de azért beszél a rendszer tevékenységéről is, a nemzetközi közösség különböző szervezeteiben. Parancsoljon asszonyom, ugyanúgy, ahogy a többi hozzászólónak is mondtam, kérem, hogy próbálja meg 5 percben összefoglalni a mondandóját. Thank you, Mr. Chairman. Uh, distinct... Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Szeretném a figyelmüket egy írásos uh, dokumentumra felhívni, amelyet a Human Rights Watch Türkmenisztánról írta, eh, külügyi szakbizottság eh, oda tett látogatását megelőzően. Nem igazán azért vagyok én itt, tehát, hogy az emberi jogi helyzetről áttekintést adjak, már csak azért sem, mert türkmén kollégáim igen határozottan bizonyították az országban az emberi jogok helyzetét. Szeretném ezt az emberi jog gak helyzetével Türkmenisztánban és az Európai Uniós türkmén politikával összekapcsolni, valamint a parlament szerepével a politika alakításában. Amit eh, Hazela asszony is mondott, eh, a, valóban igaz, a parlamentnek kulcsfontosságú lehetősége van anna, abban, hogy eh, alakítsa a, az emberi jogi politikákat tulajdonképpen az Európai Unió jelentős mértékben megváltoztatta a kapcsolatait ezzel az igen fontos kormányal a világ kapcsolataiban, anélkül, hogy az emberi jogi helyzet módosítását követelte volna. Ez az egyetlen lehetés, lehetőség, amely az emberi jogi záradékokat valóban tartalommal tölthetné meg. Az indikátorokat nem tudják bizonyíthatóan teljesíteni, és ez ami a vita pontja. Annak ellenére, hogy az Európai Parlament jóváhagyta 2008-ban a nemzetközi kereskedelmi megállapodást, az ITA-t, mégis az a remény, hogy ez ösztönzőként hat majd a reformokra, ez nyilvánvalóan elszállt a ködben. Az Európai Parlament 2009-ben úgy hagyta jóvá a kereskedelmi megállapodást, hogy kérte a bizottságot és a tanácsot, hogy az emberi jogi kérdéseket felvetik a kereskedelmi megállapodásba, amely majd a PCA-hoz vezet. Nem bizonyítható azonban, hogy komoly erőfeszítéseket tett volna bizottság, a, a tanács és a külügyi szolgálat az ilyen fejlődés ösztönzésére. Egyrészt tehát van egy olyan kormány, amely nem mutatott hajlandóságot a reformokra, másrészt pedig egy olyan Európai Unió, amely nem tett a reformok érdekében semmi erőfeszítést. Ennek ellenére az elfogadott, a szakbizottságban elfogadott indítvány jóváhagyta a PCA-t, de az emberi jogi monitoring mechanizmussal és az azt követő ellenőrző intézkedésekkel. Ahogy Hautala asszony említette, az Európai Külügyi Szolgálat egyértelművé tette, hogy nem lesz ilyen mechanizmus. Ezt egy másik európai EKS képviselő tegnap a közép-ázsiai delegáció ülésén szintén megerősítette. Ez alapvetően megváltoztatja a, az állásfoglalás indítvány premisszáját. A külügyi szolgálat eddig nem adott választ más a másik alapkérdésre sem, amelyet ugyanakkor tettek fel, mégpedig hatástanulmányt kellett volna készíteni az ITA türkmenisztáni hatásairól. Mivel eh, az előfeltétel az volt, hogy eh, az ITA ösztönzi majd eh, a reformokat. A következő szakbizottsági látogatás során az emberi jogi helyzetet Türkmenisztánban értékelni és össze kell foglalni. Megfelelő alkalom lesz ez arra, hogy a türkmén hatóságok kötelezettségvállalására és politikai akaratára és a reformokkal kapcsolatban reflektáljanak. Ennek még semmi jelét nem látjuk. Az EU-nak kézzelfogható emberi jogi fejlődést kell elérnie, erre még nincsen bizonyítható példa. Ezen kívül fontos, hogy az EU más területein a világnak közel-keleten való részvételének hatékonyságát ból levonjuk a következtetéseket. A bizottság felismerte, hogy újra kell gondolni azt, amit téves politikának tartottak a közelkeleti kontextusban. A közelkeleti régió, mint a van több kormányok is vannak a türkménhez hasonlóan, ahol a kereskedelem, stabilitás az emberi jogoknak is utat nyit az Európai Unió nem, kölcsön, nem szabad, hogy ezeket az elemeket egymást kizáró elemeknek eh, tekintse. A tegnapi közép-ázsiai ülésen a külügyi szolgálat egy nagyon fontos elemet eh, húzott alá, amit én is megismételnék, mert eh, az emberi jogi politikák ellen szolgál érvet. Azt mondták, hogy a, török, a türkmény kormány érdeklődést mutatott az Európai Unióval való együttműködés iránt, de nem akarja a kapcsolatait, mert nem akarja a kapcsolatait Oroszországra és Kínára korlátozni. Pontosan ezt emelé ki a Human Rights Watch is. Az Európa, kapcsolat olyan kell, hogy legyen, amelyet a türkmény kormány is akar, és amelyel az Európai Unió is megfelelő eredményeket érhet el, és ki tud használni. E teljesítmények kihasználása azt jelenti, hogy nem szabad, hogy a PCA-t in, e, kvázi e, semmiért kapják cserébe. A PCA-hoz vezető folyamatot az emberi jogok érvényesítésének eszközének kell használnom mielőtt még a PCA-t megkönnyítjük. Signora Galston. Köszönöm szépen, Galston asszony. Befejezte? Jól értettem? Jaj, elnézést kérek, úgy tűnt, hogy, hogy be, befejezte, de talán akkor majd még később visszatérünk önre. Mielőtt megnyitnám a vitát, szeretném Fischer úr, aki az Európai Külügyi Szolgálat képviselője, lehetne a, a következő, mert ő még hozzátehetne egy-két fogalmat. Thank you, thank you, Chairman. Good morning. Um, I'll, I'll say... Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány szót mondanék, csak tudom, hogy idő is szorít. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondjam, milyen nagyra érzékelem, és üdvözlöm az előadók által elmondottakat. Nyilvánvalóan nagyra értékeljük az országban, a régióban végzett munkát, a civil szervezetek munkáját, és látjuk, milyen kihívások közepette dolgoznak. Az emberi jogok türkmenisztáni helyzete valóban aggodalomra ad okot. Más országok számára is Közép-Ázsiában. Az Európai Unió az emberi jogokat ezen országokkal való kapcsolatainak középpontjába helyezte az emberi jogok az EU közép stratégiájának alapeleme. 2007-ben fogadtuk el ezt a stratégiát, és azóta rendszeres emberi jogi párbeszéd van. Évente így lehetőség nyílik arra, hogy minden országgal, közöttük Türkmenisztánnal is foglalkozzunk közvetlen, őszinte formában. Nehezek a, a tárgyalások, de A türkmen oldal több szereplőjével tudunk kérdésekről tárgyalni. Az emberi jogi párbeszéd mentén a civil társadalommal is kialakítottunk egy párbeszédet a panel tagjai, is aktívan konzultálnak a párbeszéd előkészítéséről. Egy dolgot hangsúlyoznék. Az emberi jogok, türkmén hatóságokkal való kezelése nem korlátozódik egy dologra, különböző szinten minden résztvevő, minden szereplő különböző lehetőségeket, lehetőségek közül választhat. A minisztériumban például olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyeket az Európai Parlament aggályosnak tartott. Hiszünk abban, hogy Türkmenisztánnal és más országokkal és itt is teljesen egyetértek azzal, ami elhangzott korábban az igen súlyos emberi jogi helyzetre vonatkozóan. Tehát hiszünk a részvételben, nem gondoljuk azt, hogy rövid távon lehetne előrébb lépni. Igen, ez egy hosszú folyamat, olyan, amelyben minél inkább részt veszünk, annál jobban tudjuk ösztönözni, erőltetni a reformokat. Ez az oka annak, hogy mi magunk is reméljük, hogy a PCA mielőbb hatályosul. Ez ugyanis lehetővé tenni, hogy új eszközökkel, a kereteken túlmenően új eszközökkel a kezünkben lépjünk fel. A parlament is többek között információcserét indíthatna, egy, tá- egy megbeszélés sorozatot. A PCA, ahogy Hautalainen asszony is említette, a monitoring mechanizmus problémáját, ezt nem, nem ismételném meg. De a PCA-val kapcsolatban lehetőségünk nyílna arra is, hogy megfelelő alapokról induljunk ki, ugyanúgy, ahogy a többi országban, Közép-Ázsiában. Befejezésképp elmondanám, milyen fontos az Európai Parlament szerepe e kérdéskörben nagy megkönnyebbüléssel látjuk azt, és halljuk, hogy az Európai Parlament ellátogat Türkmenisztánba, és már várjuk a látogatás eh, után a misszió eredményéről és az ott tapasztaltakról kapcsolatos eh, véleményüket. Köszönöm az itt képviselt eh, civil szervezeteknek munkájukat, hiszen fontos szerepet töltenek be abban, hogy megértsük a helyzetet, részt vegyünk a vitában. Köszönöm szépen. Dr. Fischer, Köszönöm szépen, Fischer úr, és rá is térünk az eszmecsetére. Először Petering úrnak adom meg a szót, aki az Európai Parlamentnek már volt elnöke. Dank. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék elismerésemnek hangot adni Farid Tugbatulinnak és Jaceszlav Mamidovnak is, és természetesen Veronika Szentér Goldstone-nak, svédországi vendégünknek. Ha figyelembe veszük azt, hogy Tugbatulin úr Ausztriában, Manildov úr pedig Hollandiában kapott menedékjogot, akkor látjuk, hogy mit is kell E, mit is kellett magukra vállalni a szabadság érdekében, mit hagytak maguk mögött országukban. A stabilitással kapcsolatban az Európai Unióban, a világban gyakran érvelnek ezzel az a szóval, a stabilitással, és talán, hogy ezzel nem is igazából kell odafigyelni az emberi jogokra. A stabilitás fogalma már a totalitárius kommunizmus idején hibás fogalom volt. Ez a fogalom ugyanis pontosan azoknak a kárára alkalmazzák, akik nem élnek szabadságban. Úgy gondolom egyértelművé kell tenni magunk számára, hogy a stabilitás fogalma az emberi jogokat, szabadságot és demokráciát is jelenti. Tehát a demokrácia, szabadság és jogrend nélkül nincs stabilitás sem. Ezek nélkül ez egy temetői béke, de nem olyan stabilitás, amely az emberi méltóságot is jelenti. Köszönöm, Pöttering úr. Belder képviselő következik két percre, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. Szívből köszönöm a panel tagjainak én is. Itt ülök, bocsásson meg. Tehát szívből köszönöm a panel tagjaiknak a hozzászólásokat sokkíroz az, hogy politikai pszichiátria még mindig eh, ebben az országban eh, domináns. A politikai pszichiátria az, amely eh, más országok szörnyű eseményeire mm, utal Kína, szovjetú időkre emlékezzünk az Isten tiszteletek szabadsága. Nálunk az én országomban vallásszabadságban Haudának, Türkmenisztánnal vannak régóta egyházi kapcsolatai, és a türkmenisztáni nem regisztrált baptistákra óriási nyomás nehezedik éjszaka kell az Isten tiszteleteiket megtartsák, éjszaka kell a, akár szenteste is a, az utolsó vacsora, emlékét és az akkori istentiszteletet megtartani, ez borzasztó, hiszen Türkmenisztánban az ortodox egyház is tavaly tárgyalni kezdett a katolikus egyházzal és más egyházakkal is a regisztrációról, de a nem regisztrált vallási közösségek a büntető törvénykönyv 153-154-es cikke értelmében nem rendelkeznek a gyülekezési jog szabadságával. Jelentős nyomás van tehát a vallás szabadságra és az Isten tiszteletek megtartására. Úgy gondolom, hogy fontos azt is látni, hogy tavaly jánius 20-án Türkmenebádban több mint 20 személyt szemét tartóztattak le Azért, mert buddhisták voltak. A szabadságukért fizetniük kell. Az ilyen helyzetekben úgy gondolom az európai intézményeknek fel kell lépni a türkmén állampolgárok alapjogaiért. Szeretném válaszokat a vallásszabadsággal kapcsolatos kérdésben hallani. Köszönöm. Grazie, onorevole Belder. Onorevole... Köszönöm, Belder úr. Palecskis úr következik, két percben legyen szíves. Svarbius dalykus apie šalį, kuri yra tam tikra prasme. Köszönöm szépen, nagyon fontos. Információkat hallottunk erről az országról, amely különleges helyzetben van. Egy volt szovjet tagköztársaságról van szó, és ez az ország most már. Türkmenisztán a korábbi időkben privilegizált helyzetben van. A korábbi elnök halálát követően pedig jelentős javulásra volt kilátás és remény, de sajnos ezek a remények nem váltak valóra. Úgy tűnik, hogy a negatív hatások sokkal erősebbek vagy nem sikerül a partnerséget érvényesítenünk abban a formában és azokkal a feltételekkel, ahogy, teljes, ahogy aláírtuk, vagy pedig igenis erő, kierőltetjük azokat a feltételeket. Szeretnék egy kérdést is feltenni. Oroszország, Irán, Törökország, Kína a fő szereplői régiónak. Nincsenek, ezek sem demokratikus országok persze talán Törökország kivételével. De véleménye szerint melyik az az ország, amely a legreménytelibb a demokrácia szempontjából, a demokratizálódás szempontjából, és amelynek egyben hatása van Törökország, Türkmenisztára? Nekelán úr, két percben. Uh, Köszönöm szépen. Hautala kollega kiváló bevezetőt uh, tartott, és szeretnék köszönetet mondani a türkmén képviselőnek, a türkmén, türkmenisztán képviselőinek is, hiszen nagyon értékes uh, információt kaptunk tőlük. Amit a bizottság mondott, nos, hát ismerjük ezt a felfogást, minél jobban részt veszünk, annál több, annál inkább befolyásolhatjuk a helyzetes. Úgy gondolom, hogy ez azonban csak vágyálomnak bizonyult, és az emberi jogok kárára van. Az emberek a börtönben nem tudnak éveken át várni, hogy majd talán lesz egy rendszerváltás. Egyetérthetünk eh, Mametov úrral azzal abban, hogy soha nem lehet a változást, eh, egy elnyomó rendszer változása, változásait kereskedelmi megállapodásokkal kikényszeríteni. De amit Goldstone asszony mondott, hogy az Európai Uniónak befolyása van a, te, a helyzetre bizonyos feltételeket, hogyha a gazdasági részvételre és a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan támasztunk. De először ezt megelőzően a rendszernek kell minket megvéde, meggyőznie arról, hogy valódi változások lesznek az emberi jogok terén. Grazie, onorevole. Kélem, honorevole Nik... Köszönöm, kélem úr. Nikolaj képviselő következik, kérem két percben. Elnök úr, határozottan üdvözlöm ezt a kezdeményezést, hiszen újra azt bizonyíthatjuk ezzel, hogy mennyire fontosak az emberi jogok az Európai Parlament számára. A két emberi jogi aktivistának határozottan köszönetet szeretnék mondani, és egyben üdvözlöm őket. Valóban rendkívüli mértékben kiálltak Türkmenisztánban az emberi jogok érdekében, sajnos arra kényszerültek, hogy elhagyják hazájukat. Ennek ellenére munkájuk kiérdemelte a támogatásunkat. Mamedov úr Ön a, a Türkmén Civil Demokrácia Unió vezetője egy kiutasított emberi jogi aktivista szervezetével, ugyan számüzetésből, de továbbra is végzi munkáját. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szervezet, amely kiérdemelte a tár- e, támogatást. A volt kommunista országból származom én is, és amit elmondott engem, arra emlékeztetnek, hogy milyennek a gyakorlatok a szovjet módszer szerint. 89 után nekem is volt módon megismerni a gyakorlatokat. Nos, kedves kollégák, nekünk EU képviselőként az a kötelességünk, az a feladatok, hogyha csapatba utazunk a következő héten, akkor minden problémát hozzunk szóba, minden olyan problémát, amelyet a tisztelt vendégek itt elmondtak. Kötelezettségünk ezt a törkmén kormánynak és a hatóságoknak továbbítani, akikkel tárgyalunk. Ezt akár egy emberi jogi párbeszéd felé való nyitásnak is tekinthetjük. Az egyik vendégünk elmondta a következőt, amivel kapcsolatban egy kérdést is szeretnék feltenni. Elhangzott, hogy az ENSZ hibázott ha az enszel és annak külön struktúráival az emberi jogi helyzet javítására vonatkozó akciókat indít, indítunk, akkor vajon gondolják-e, hogy egy nemzetközi bolykott Türkmenisztánnal szemben, és ez ugye nem zárja, ez, ez magába foglalja Türkmenisztánt is, Vajon a türkmén kormányt kényszerítheti-e arra, hogy reformokat indítsanak el? Vajon egy ilyen kezdeményezés segítene? Köszönöm szépen, Nikola úr. Gómez képviselő fogja lezárni a vitát két perc. Én is része vagyok a jövő heti türkmén delegációnak. Tudom, hogy milyen hiányosságról beszélnek az emberi jogi helyzettel kapcsolatban. A szolgálat képviselője is elmondta, hogy az ottani helyzet aggodalomra ad okot. A szolgálat képviselőjétől kérdezem, ha a párbeszéd retorikájának része ez, akkor miért ne lehetne egy konkrét elemet kiemelni, amiben előrelépést kell lássunk? A CPA úgy látom, az egy megfelelő eszköz A kérdésem az előadó felé, hogyha az ottaniakkal kommunikálhatunk, akár a külföldi szervezetekkel is, akkor jogszerűen tudunk kapcsolatba lépni a türkmén néppel, a társaikkal, barátaikkal az országban. Végül pedig, tehát ez egy kérdés, hogy ez lehetséges-e így. És Nikolaj kollega kérdése a bolykottal kapcsolatban vajon hasznos lenne, hatékony lenne, hogyha nem, akkor hogyan tudná az Európai Unió az eredményeket alkalmazni? Gomes asszony, köszönöm szépen. Most pedig akkor az eredeti terveinket követve minden vendégünknek 5 percet fogok adni, hogy reagáljon, természetesen a saját hatáskörében, illetve hozzáfeltett kérdésekre válaszolva. Először Tupatulin úrnak adom meg a szót, és utána pedig a többi vendégünk szólhat egymás után. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezeket az érdekes kérdéseket. Hadd kezdjek azzal, hogy válaszolok arra a kérdésre, hogy a türkmenisztáni rendszer stabilnak lehet-e nevezni. Mindannyian tudják, hogy néhány hónappal ezelőtt, két-három hónappal ezelőtt az észak-afrikai országokat is stabilnak gondolták, így ítélték meg, hogy itt is működnek a törvények, és egyszerűen senki nem tudta megjósolni előre, hogy mi fog bekövetkezni. Hát Türkmenisztán most stabilnak tűnik, és úgy tűnik, hogy megvannak a törvények, de hát a kérdés az az, hogy ezeket hogy alkalmazzák. A kollégám említett még valamit, a kábítószerrel kapcsolatos helyzetet, illetve azt, hogy nagy a munkanélküliség Türkmenisztában, nagyon sokan nem találnak állást. És a türkmenisztáni helyzetet figyelemmel tudjuk kísérni, megvannak az eszközeink arra, hogy információt szerezzünk, és a honlapunkon aztán ezeket a statisztikákat közé tesszük, mert nagyon sok türkmén barátunkkal tartjuk a kapcsolatot, én rengeteg levelet kapok türkmén állampolgároktól, akik várnak, és azt a kérdést teszik fel, hogy mikor lesz már itt forradalom. Hát én azt mondom, hogy ha önök Türkmenisztánba utaznak most, akkor kérem, a következő javaslatot tegyék. Ha a rezsim abban reménykedik, hogy meg tudja őrizni a jelenlegi helyzetet, fent tudja tartani sokáig, akkor mondják el nekik, hogy előbb-utóbb betelik a pohár, és ugyanúgy robban az egész, mint más országokban. Szerintem nincs értelme mást kérni. Megvannak a törvények, az egyetlen egy feladat, amit el kellene végezni, az, hogy ezeket a törvényeket betartsák, végrehajtsák. A vallásszabadság pedig komoly gond ugye azoknak a felekezeteknek és kisebbségeknek, akiket akadályoznak a vallásgyakorlásban. Egész egyszerűen be van tiltva eh, minden. A vallásos eh, szervezetek, felekezetek be vannak tiltva, kivéve ha regisztrálják őket, de még az a néhány szervezet is, amelyet regisztráltak, állandó nyomásgyakorlás alatt áll. Állandó nyomás alatt áll még a muzulmán aktivisták is, ismerek néhányat közülük is, csak az idő hiánya miatt nem adtam, nem mondtam példákat, nem soroltam fel azokat a példákat, amikor a muzulmán aktivistákat bebörtönzik, ezek az emberek meghalnak a börtönben, a családjukat nem látják, nagyon sok ilyen eset történik. Hogyha az EU megállapodást ír alá Türkmenisztánnal, amelyben Türkmenisztán kötelezettségeket vállal magára, hát nem tudom, ebesztag ez az ország, és megvannak nemzetközi, a nemzetközi kötelezettségvállalásai, amelyek közé az emberi jogok védelme is beletartozik. Azonban a gyakorlati megvalósítása mindennek nulla. Soha nem valósítottak meg semmit a nemzetközi kötelezettségvállalásokból, ami a kommunikációt illeti a türkmén állampolgárokkal. Igen, igaz az a meglátás, hogy titkos sított csatornákon kommunikálunk türkmén barátainkkal. De amikor például édesanyjámmal beszélek telefonon, akkor nem mondhatok el neki mindent, amit szeretnék. És ez igaz őrá is. Egész egyszerűen bizonyos információkat el kell titkolnom előle, és azt is el kellett titkolnom előle, hogy a türkmén hatóságok az én meggyilkolásomat tervezték. Szeretném megköszönni kollégám támogatását, és köszönöm az információ terjesztés támogatását. Elhangzott az is, hogy az ebesz nem tudja figyelemmel kísérni a helyzetet, még akkor sem, hogyha Nesabadban megvan a, van egy központja, Asgabadban van egy központja, itt csak workshopokat tarthat. A türkmény hatóságok félnek ettől a fajta monitoring tevékenységtől. Még a Vörös Kereszt sem juthat el a türkmén börtönökbe. Azért, mert a, hatóség, a hatóságok megpróbálnak mindent elrejteni. Úgyhogy kérem abból induljanak ki, abból a feltételezésből, hogy a türkmény hatóságok mindenkitől mindent megpróbálnak elrejteni. Köszönöm szépen, és először is a képviselőknek szeretnék köszönetet mondani észrevételeikért. Nagyon fontos kérdéseket tettek fel. Ez először is az aktivistákkal kapcsolatban a kollégám is említette, és lehet, hogy meglepő, hogy Türkmenisztán nem csak egy olyan hely, ahol telefonon lehet mindezeket a kérdéseket megtárgyalni aktivistákkal. A mi kommunikációnk mind titkosított, és erre szükség is van. Van egy kifejezett képzésünk a civil aktivisták számára a kommunikációval kapcsolatosan, vagyis megtanítjuk nekik, hogy hogyan lehet titkosított kommunikációt folytatni. Erre kényszerülünk. Egy példát is mondok erre. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy az aktivistát, hogy egy aktivistát kivéhessünk Türkmenisztánból Oroszországba, ez két hónapba kerül egy olyan történetet hozunk létre, hogy például egy esküvőre kell menni, egy lakodalomba, mert rokonai vannak Oroszországban, és oda el kell látogatnia, tehát így megszervezzük ezeket a, az eseteket. Hogyha valakit közvetlenül felhívunk, akkor ennek ez lehet a következménye, hogy megtorlás következik be, volt egy aktivistánk, aki egy évre börtönbe került, csak egy telefonhívás miatt. Arra kérték, hogy bizonyos információkat adjon meg, és bebörtönözték egy évre. Aztán sérültként, illetve tartós fogyatékossággal hagyta el a börtönt szeretnék mindenkit felhívni, hogy ne kövessék el azoknak a diplomatáknak és kollégáiknak a hibáját, akik az ENSZ-ben dolgoznak. Ott ugye a vitákat követően egy állásfoglalást fogadtak el, Türkmenisztán semleges státuszát elfogadták, úgyhogy jóváhagyták ezt a rezsimet, annak ellenére, hogy a kötelezettségeit nem teljesítette. Ez az út nem vezetett sehová. Az elmúlt 15 évben a Türkmenisztánnal fel, fenntartott együttműködés során abban reménykedtek, hogy a demokrácia kialakul majd, de pontosan az ellenkezője történt. Egyik, talán az egyik legelnyomóbb rezsim az, amely Türkmenisztánban működik. Úgyhogy járjunk el az előre lefektetett előfeltételek alapján. Miután ezeket a feltételeket teljesíti Türkmenisztán, utána lehet megfontolni az együttműködést, és akkor lehet azt mondani, hogy Türkmenisztán felkészült a demokratikus építkezésre. Ha nem teljesülnek a feltételek, akkor nem képzelhető el, hogy kialakulna egy ilyesfajta demokratizálódási folyamat. Ha nem teljesülnek az előfeltételek, akkor a rendszer nem fog együttműködni, nem fog változtatni az eddigi gyakorlatán. Egy nagyon kemény, pragmatikus és cinikus rendszerrel állunk szembe. Nem riadnak vissza a csalástól, a hazugságtól, találkozunk velük, tárgyalunk, és végső soron semmi nem történik, semmi nem változik. És mindez kinek az érdekeit szolgálja? A rezsim érdekeit. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament a gyengeségéről a tanúbizonyságot, hogyha hozzájárul a rezsim működéséhez. A parlament is szerepet vállal ebben, úgyhogy ez a kérésem, hallgassák meg azoknak az anyáknak a hangját, akiknek a fiait börtönbe vetették, azokat az anyákat, akiknek a fiai drogfüggőség miatt meghaltak, vagy akiket fekete listára helyeztek. Ez a politika zsákutcás politika, vagyis hogyha megpróbálják meggyőzni ezt a rezsimet a demokratizálódás előnyeiről. Mugabevel például ki tud tárgyalni. Tárgyalhatunk vele, de továbbra is Robert Mugabe marad. A demokrácia fejlesztés tehát csak a civil szféra támogatásával képzelhető el. Köszönöm szépen. La replica. Köszönöm szépen. A válaszok, válaszok sorát Goldstone asszony zárja Lekérem szépen, hogy 5 percben szóljon. Um, Köszönöm szépen, és én is csak szerettem volna köszönetet mondani a kiváló kérdésekért. Ezek nagyon célra kérdések voltak, és néhány választ is megfogalmaznék. Először is pontosítanám, hogy a Human Rights Watch nem arról beszél, hogy vonuljunk ki onnan, nem ellenezzük az itteni szerepvállalást, és nem az elszigeteltség mellett vagyunk, de egy olyan szerepvállalásra kívánunk buzdítani, amelynek kézzelfogható emberi jogi előnyei és eredményei vannak, ezért egy egészen más megközelítés mellett vagyunk, más mellett, mint amit a bizottság és a külügyi szolgálat követ. Maga a dialógus, a szerepvállalás önmagában jó természetesen, de ennek a lápulár folytatásában nem hiszünk. Kell, hogy ennek egy megfelelő célja legyen ennek a párbeszédnek, nem csak párbeszéd a párbeszéd kedvéért. Ez már a második észrevételemhez is tovább visz, ami arról szól, hogy ez a kapcsolat hosszú távú kapcsolat kell, hogy legyen, ne várjunk azonnali eredményeket, rövid távú eredményeket, legyünk türelmesek, ne várjunk reformokat egyik napról a másikra. Nagyon érdekes volna, hogy a, ha tudnánk, hogy a külügyi szolgálat meddig szeretne várni, amíg az eredmények meg nem jelennek hogyha valamit megtanultunk az elmúlt évek tapasztalatából, hiszen több helyen követtük nyomon az emberi jogok érvényesülésének alakulását, azt látjuk, hogy nincsenek eredmények csak akkor, ha van folyamatos külső nyomás ezeknek az eredményeknek az elérésére, hiszen ezeknek a kormányoknak nem érdeke a reform, ezért külső nyomásra van szükség. Ami pedig azt a kérdést illeti, amit Paleszki úr is felvetett, vagyis hogy nagyon nehéz eh, ezt a döntést meghozni, és ön azt mondta, hogy ha a partnerség és együttműködési megállapodás tárgyalásait folytatjuk, akkor az jobb, mint hogyha ez leáll, hiszen pozitív változást szeretnénk elérni. A kérdés, hogy hiszünk-e a kapcsolatok javításában, és hogy ez hozzá elvezethet-e a fejlődéshez, az előrelépéshez. Sajnos eddig ez nem bizonyosodott be. Az Európai Unió nem has, használta fel ezt a kilátást, a jobb kapcsolatok kilátását az emberi jogi helyzet javítására. Tehát egyfajta tétet kellene megfogalmazni, egy feltételt, de ezt az európai intézmények nem így tették, vagyis az európai intézmények nem adtak politikai támogatást a feltételek szabásának, úgyhogy eddig igazából csak az időt vesztegettük, de még nincs túl későn. Most egy nagyon fontos döntést kell meghozni, alapvetően azt, hogy feladjuk-e a partnerségi megállapodást úgy, hogy nem kapunk semmit cserébe, vagy pedig egyfajta csaliként fenntartjuk a tárgyalásokat, egy vonzerőként, amit el lehet érni, és ez a feltételek támasztását is jelenti. Zárószóként talán azt elmondanám, hogy a partnerség és együttműködési megállapodásra sokszor úgy hivatkoznak, hogy szükséges és jobb helyzetbe helyezi az EU-t, jobb eszközeink lesznek az emberi jogok érvényesítésére. Ezt igazából nem látjuk, hogy hogyan működne így. Nem látunk arra bizonyítékot, hogy ez valóban így történhetne nem tudom milyen eszközei lennének az EU-nak a PCN keresztül, igazából az Európai Uniót semmi nem akadályozza meg, hogy a legmagasabb szinten hatékonyan vesse fel az emberi jogi kérdéseket a türkmén kormányjal való tárgyalásaiban. Én inkább azt látom, hogy ezek inkább olyan általános megállapítások, amelyek kijönnek a kétoldalú tárgyalásokból, például ez a közös sajtónyilatkozat, a taskenti nyilatkozat néhány héttel ezelőtt a közép-ázsiai kormányok találkozóján született ez, másfél oldalból három oldal szól az, az emberi jogokról, amelyben megfogalmazzák, hogy nagyon fontos a továbbra is továbbra is letenni a voksot az emberi jogok érvényesülése mellett, de hát ez nagyon kevés. Az aktivisták Türkmenisztánon kívül, illetve rejtett módon Türkmenisztánon belül is dolgoznak az emberi jogok érvényesüléséért, és ez nem elég támogatás nekik, nem segíti őket a munkájukban. Az EU-nak sokkal többet kellene tennie, többet tehetne az emberi jogok érdekében. Történelmi lehetőségnek tartom ezt, arra nézve, hogy biztosítsa az emberi jogok érvényesülésének fokozódását ennek a folyamatnak a keretében. Köszönöm szépen. Ha azt hiszem, hogy Gomer asszony kérdésére a külügyi szolgálattal kapcsolatban még lehetne válaszolni. Két percet hagyok erre. Köszönöm szépen, elnök úr. Feljegyeztük a felvetéseket a vallásszabadsággal kapcsolatban. Természetesen ez is nagyon fontos, és az egyik téma, amit felvetett, felvetettünk a legutolsó emberi jogi párbeszéden. A következő ilyen találkozott júniusban szervezzük, és a parlamenti képviselők felvetéseit itt nagyon szívesen föltesszük a napirendre. A börtönviszonyok megint komoly aggályokra adnak okot. Komes asszony kérdésére mit mondja a külügyi szolgálat? A külügyi szolgálat képviselőjeként nem az az én feladatom, hogy Türkmenisztán emberi jogi tevékenységeit védjem, hanem inkább beszéljek arról a politikáról, hogy bevonjuk Türkmenisztánt a tevékenységbe. A Human Rights Watch is ezt támogatja, nem pedig a bolykotot vagy az ország elszigetelését. Nem szeretném magamat ismételgetni. A partnerség és együttműködési megállapodás pontosan azért van, hogy segítsen bennünket az itát is említettük korábban, az nagyon rövid ideje van életben. Ez a partnerség és együttműködési megállapodás fogja lehetővé tenni, hogy jobb eszközök legyenek a kezünkben. Azt hiszem, ennél többet nem is mondani. Köszönöm. Bene, grazie. Jó, akkor megköszönöm Fischer úrnak, és az Emberi Jogi Albizottság elnökének adnám meg a szót, mert valamit hozzá kíván fűzni. Parancsoljon, Hautala asszony. Brief. Um, uh, Nagyon rövid leszek, és udvarias is. Nagyon rövid leszek, és udvarias is. Meglepett ez a megközeltés a külügyi szolgálat részéről, hiszen valós problémákkal nézünk szembe ebben az országban. Senki nem azt mondta, hogy el akarjuk szigetelni Türkmenisztánt, hanem egy olyan szerepvállalási politikát szeretnénk követni, amely valóban változást idéz elő. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de egyáltalán nem győztek meg, sőt, ellenkezőleg nem győztek meg a külügyi szolgálat valós politikai eltökéltségéről, hogy változást akarnak. Ez azt jelenteni, hogy néhány kényelmes álláspontjukat fel kellene adniuk. Amikor például ezeket a közös nyilatkozatokat kiadják, ez nyilván a kényelmesebb vége a dolognak. Van egy alkotmányos kérdés az EASZ és a parlament között, hogyha van jogi tapasztalat arra nézve, hogy a parlament kérése monitoring mechanizmussal kapcsolatosan torzítja az intézményes egyensúlyt, akkor ezt bizonyítsák, mutassák be a parlamentnek, hogy ezt meg tudjuk tárgyalni, és megfelelően reagálni tudjunk rá. Köszönöm szépen, Hautala asszony. Nagyon érdekes, hasznos találkozó volt ez. Megköszönöm a vendégeinknek, hogy eljöttek, volt, aki nagyon-nagyon sokat utazott, Goldstone az a New Yorkból utazott, hogy ide jöjjön, a többieknek is el tudjuk képzelni a nehézségeit, amin felül kellett emelkedniük, hogy itt lehessenek velünk. Szerintem Nikolaj kolléga, aki most nincs itt, de adatokat gyűjt még a plenáris szavazás előtt, hogy az ő jelentéséről, és Gomez asszony is Ugye a 26-án, április 26-án majd Turkmenisztánba megy, szerintem nagyon sok hasznos információra tett szert, és nagyon sok szempontot hallott. Tehát mi gazdagodtunk ebből az eszmecseréből, én remélem, hogy önök számára is hasznos volt ez a találkozó, és mindenki hogy beszámolhatott a saját tapasztalatáról, saját területéről, nem mindenkinek annyira megdöbbentő vagy hitelesek az élményei, mint Tupatullin úré. Azt tudom mondani, hogy az Európai Parlament az az emberi jogok fejlődését támogatja, és mindent megteszünk azért, hogy az emberi jogokat betartsák Türkmenisztánban. Mindenkinek jó munkát kívánok, és köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek. A következő napirendi pontunk az zárt ajtók mögött kerül majd tárgyalásra, tehát mindenkitől kérem, a hogy hagyja el a termet, és csak azok a képviselők maradjanak itt, akik jogosultak a zárt ülésen részt venni. Tehát néhány perc szünetet tartunk, és aztán rátérünk a következő napi rendi pontunkra, amelyet tehát zárt ülésen tárgyalunk. Közben pedig, amíg elhagyják a termet azok, akik nem lehetnek itt, gyorsan